mondta, hogy Tusk úr éppen választási kampányt folytat. Nem erről van szó, a rigai keleti partnerségi konferencia előkészítésén dolgozik. Meine Was rufen die da? Du da. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Ja, Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves képviselőtársaim, kedves kollégák, talán tisztázzunk egy kérdést. Jurek úr, a tanácsot a mindenkori soros elnökség képviseli. A miniszterasszony jelenléte ma délelőtt egy teljesen bevett gyakorlat. Jobb tájékoztatása érdekében Tusk úr az Európai Tanács elnöke, ez egy más szerv, mint az Európai Unió tanácsa érdemes a -e két szervet eh, megkülönböztetni egymástól. Der Rat der Europäischen Union erstattet nach den az Európai Unió tanácsa a állam és kormányfők a, a tanács, az Európa Állam és Kormányfők tanácskozása után tájékoztat bennünket, eh, de ez semmilyen módon nem függ azzal, hogy azzal össze, hogy Lengyelországban választási harc van. Most pedig egy alelnököt választunk meg a 15, 17-es és 20-as házszabálycikk alapján két jelölt, tehát jelöltek, Fabio Massimo Castaldo, valamint, és szintén egyetértését adta, Anneli Anneli neki. A jelöltek tájékoztattak arról, hogy az ő egyetértésükkel javasolták őket. A választás titkos elektronikus szavazással történik. Azért, hogy a szavazó rendszerrel e, megbarátkozhassanak, először egy próba választást hajtunk végre. A szavazás megnyitása után, hölgyeim és uraim, a képernyő megmutatja, hogy miről szavazunk, ugye ez az alelnök, a jelöltek listája, itt szerepel majd a név, és kérem, hogy jelöljék be az önök által választott jelölt nevét azáltal, hogy a kék, jobb oldal található kék gombokkal megerősítik, Öm, illetve aláhúzzák a kurzorral, aláhúzzák a önök által támogatott jelölt nevét. Hogyha tehát a kurzorral kijelölték eh, a jelölt nevét, akkor nyomják meg a plusz gombot. És ugyanis többször megkérdezték, hogyha tartózkodni akarnak, akkor kérem, hogy a tartózkodási középső gombot nyomják meg. A tartózkodásra vonatkozó követ, középső gombot, ekkor megjelenik a kék gomb, de ez azt jelenti, hogy ők, önök részt vettek a szavazáson és tartózkodtak. Ugyanakkor az is lehetséges megoldás, hogy nem vesznek részt a szavazáson, önök döntenek mindenről. Nagy meglepetésükre Monserrat Kabayét és Julia Mégénes Johnson-t is javasolták, azaz e két énekest javasoltuk a próba választás e, lebonyolítására, már meg is jelennek a nevek, kérem, hogy a próba szavazáson szavazzanak. Tehát még egyszer mondom, vagy Monserrat Caballera, vagy pedig Migénes Johnsonra szavazzanak e próba szavazás során. Kérem, hogy a kurzort föl vagy lefele mozgatással jelez, jelöljék ki a nevet, utána pedig pirossal, ill, ut, utána megjelenik a piros vagy narancssárga kijelölés a névnél, majd pedig nyomják meg a plusz gombot. Megnyitom a próbaszavazást. Mindenki részt vett a próbaszavazáson? Kérdezem még egyszer, mindenki részt vett a próbaszavazáson? Akkor ezt a próbaszavazást lezártuk. Kabayé asszony nagy előnyel nyert, 309 szavazatot kapott. Herr Luke, vagy Sie akadidian? Luke úr, ön is pályázni szeretne? Parancsoljon. Nem jelölni szeretné magamat, de kérem szépen, hogy a két jelölt röviden mutatkozzon be, hiszen a második jelöltet egyáltalán nem ismerem. Luke in unserer Geschäftsordnung nicht vor... Luke úr, a ügyrendünk nem tartalmaz erre vonatkozó szabályt, a szavazás ehm, vit